felelősségét, és ehhez kapcsolódik a milleniumi célkitűzések. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a kollégáknak, a tolmácsoknak, a munkatársaknak. Lezárom az ülést. A következő ülésre holnap reggel 9-kor kerül sor. Köszönöm.